A tanács és bizottság nyilatkozata következő témánk az EU-Svájc viszonyrendszerben. Az elnökök értekezletén folyt egy vita erről a témáról, és most ezen a mostani vitán pedig nem lesz spontán felszólás és kékkártyás kérdésem lehet feltenni. Először Kurkulasz úr a szó. Mr. President, Elnök úr, képviselők, a svájci eh, népszavazás eredménye új helyzetet teremtett a szabad eh, szavazások eredményeként a svájci nép hagyott, eh, jó, korábban jóvá hagyta az európai polgárok e szabad mozgását Svájcban, azonban a legújabb népszavazás egyetlen nem támogatja a szabad mozgást. A, své, a svájci nép kis többséggel úgy döntött, hogy megváltoztatja, módosítja a, az alkotmányt, és a népszavazástól számított három év múlva módosítja a belépési engedélyekre, munkavállalási engedélyekre vonatkozó e, eljárásokat. Így az önfoglalkoztatók, a dolgozók és családjaik akik Svájcban dolgoznak, Európai Uniós polgárként eh, érezni fogják ennek a hatásait. Az új cikkei ráadásul megtétja az új megalapodások aláírását, és kötelezi a kormányt arra, hogy tárgyalja újra nemzetközi megalapodásokat, azokat, amelyek az új rendelkezésekkel esetleg ellenkezésben, ellentmondásban vannak. Ez az új e, svájci döntés a 2002-es eh, az emberek, személyek szabad mozgásra vonatkozó EU-svájci megállapodást sérti az új alkotmányos cikkei betartása érdekében Svájcnak kérnie kell majd ennek a megállapodásnak az újratárgyalását ahhoz, hogy lehetővé tegye a kvóták újra ismételt bevezetését. Számunkra az Európai Unió számára a személyek szabad mozgása a, a belső piacot alátámasztó négy oszlop egyike. Ez a négy szabadság oszthatatlan, megoszthatatlan. Svájc az elmúlt 20 évben arra törekedett, hogy egyre több területen vegyen részt az Európai Unió belső piacában, és kifejezte azon szándékát, hogy tárgyalásokat nyit, nyisson meg, szeretne megnyitni tovább terület, további területeken. Ennek a folyamatnak a fényében a, a Svájc nem várhatja el, hogy egy, Európa egyszerűen elfogadja az ő döntését a személyek szabad mozgásának korlátozásában. További komplikációk is vannak, ez a megállapodás egy úgynevezett guillotine eh, klauzulával eh, eh, hat fontos EU-svájci megállapodással is összefügg, ideértve a kereskedelmi, mezőgazdasági termékek kereskedelmére, légiközlekedésre és egyéb területekre vonatkozó megállapodásokat is. Hogyha ez a megállapodás hatáját veszti, akkor az egész csomag, mind a hat további szerződés is hatását veszti ennek a következés, következményeit ugyancsak figyelembe kell venni, hogyha az emélyek szabad mozgását Svájc korlátozza. Ezen kívül további problémák is vannak, nevezetesen az a jegyzőkönyv, amely Horvátországra is kiterjeszti a személyek szabad mozgását, még nem került aláírásra, és egyelőre nehéz látni azt, hogy Svájc hogy fogja tudni aláírni ezt a népszavazás eredményének fényében. Hivatalos értesítést az ügyben még nem kaptunk eh, a svájci kormánytól. Vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy nem várhatunk aláírást Svájctól. Az Európai Unió nem fogadhatja el a diszkriminációt a eh, tagállamai között, úgyhogy eh, erőfeszítéseket kell tennünk, és fogunk tenni ilyen helyzetek elkerülésére. Az Európai Unió Svájc részvételét az, e- az Erasmus Plus-ban és a Horizont 2020-as programokban ahhoz kötötte, hogy Horvátország is részt vehessen a személyek szabad mozgására vonatkozó szerződésben. A jegyzőkönyv aláírása tekintetében a bizottság lemondta a következő tárgyalási kört a Svájcán. Ahogy a képviselők pontosan tisztában vannak vele, az Európai Unió arra törekedett 2008 óta már, hogy Svájccal való kapcsolatait új alapokra helyezze az Európai Unió, úgy gondolja, hogy ez a rendkívül bonyolult rendszer, ami több mint 120 ágazati megalapodás jelent Svájccal, elérte a határait, ezt ki kell valamiféle intézményes keretrendszerrel egészíteni. A parlament támogatta ezt a megközelítést. A 2012-es május 24-i állásfoglalásokban pontosan ebbe az irányba mutattak a nemzetközi ügyek rendezése érdekében. Több éven keresztül folytatott tárgyalásokat követően a bizottság egy tárgyalási mandátum tervezetet nyújtott be, amely az EU-svájci kapcsolatok szabályozására vonatkozó intézményes rendszereket, rendszerfázatát fektette le. Most azon gondolkodunk, hogy a svájci népszavazást követően hogyan tudjuk ezt továbbvinni. A tovább, tanács tovább fogja folytatni a munkát Svájccal a népszavazás eredményének végrehajtása tekintetében. Svájctól júniusig várjuk a végrehajtási rendeletek benyújtását, és folytatódnak onnan a tárgyalások. Mindenesetre időre lesz szükségünk a svájci tervek áttekintésére, és át kell gondolnunk, hogy milyen további lépéseket tehetünk, vagy kell tennünk. Ennek úr képviselők, hogy fejezem be a helyzet összefoglalásával. Tiszteletben tartjuk a svájci nép döntését, ennek ellenére kapcsolataink Svájccal jelentős mértékben feszültség alá kerültek, feszülté váltak a népszavazás eredményeként. Természetesen fontos, hogy Svájc tiszteletben tartsa a nemzetközi megalapodásait, ugyanígy az Európai Uniónak is kötelessége ez, ezzel együtt készen állunk arra, hogy megoldásokat keressünk a jelenlegi nehéz helyzetre. Ez időbe fog telni természetesen, ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk saját elveinket, alapelveinket, és nem adhatunk lehetőséget arra, hogy bárki szemezgessen azokból az előnyökből, amelyeket az Európai Unióval való együttműködés jelenthet, ahelyett, hogy valamennyi kötelezettségét betartaná ezen a téren. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Korkasz úr. Most az Európai Bizottság nevében Andor biztos úr szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Én is szeretnék néhány szót szólni a legutóbbi fejleményekről, ugye a február 9-i Svájc népszavazást követően. A szabad mozgási megállapodás EU és Svájc között lehetővé teszi az EU állampolgároknak és családtagjaiknak, hogy Svájcba utazzanak, ott letelepedjenek, és ott gazdasági tevékenységet végeznek alkalmazottként vagy vállalkozóként. Természetesen a svájci EU-s jogoknak megfelelően kb. 450 ezer svájci állampolgár él és dolgozik az EU-ban, és 1,2 millió EU állampolgár dolgozik és él Svájcban, illetve ennél nagyobb a szám azoknak, akik napi szinten járnak át Svájcba dolgozni. Svájc szorosan kapcsolódik infrastruktúra szempontjából, kultúra és családi kapcsolatok szempontjából az EU országokhoz. Az EU és Svájc, Svájc több tucat megállapodást kötött. A Svájcnak teljes szabad bejutása van a belső piacra, és, teljes, és kapcsolódik az Európai Unióhoz kereskedelmi és emberi hálózatokra. Itt a kölcsönös bizalom és a kölcsönösség általában volt a megállapodások alapja. Február 9-én viszont a népszavazással korlátozták a szabad mozgást. Azt mondták a bizottságnak, hogy időre van szükségük, hogy a népszavazás eredményét hogyan tudják végrehajtani. A szövetségi tanácsnak három éve van arra, hogy a népszavazás eredményét végrehajtsa, úgyhogy nincs azonnali válsághelyzet. Szeretnék egyértelműen fogalmazni. Mindkét félnek továbbra is összes kötelezettségét teljesítenie kell a meglévő megállapodások keretei között. A megállapodás az megállapodás, és a szemezgetés vagy a szelektált végrehajtás nem opció. Várja a bizottság a Svájc javaslatot, amin most dolgoznak. Még ezt nem láttuk. Most náluk van a labda. Nagyon korlátozott a mozgástér ugyanakkor, hiszen a szabad mozgás a kapcsolatunk egyik mérföldköve, ez egy alapvető jog ne, egyszerűen nem tárgyalható, mint ahogy ezt sokan szeretnék. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a bevándorlási kvótákat, illetve nemzeti preferenciákat hogyan lehet kompatibilissá tenni a személyek szabad mozgására vonatkozó megállapodással. A kvóták egyszerűen ellent mondanak a szabad mozgás elvével. És ez nem csak a belső piacnak a szerves része, nem lehet leválasztani a többi szabadságjogról, hanem általános kapcsolatunk középpontjában is áll Svájc. A csomag az csomag. Persze vannak közvetlen következményei is az alkotmánymódosításnak. Az alkotmányi változás követően a svájci szövetségi tanács tájékoztatott minket, hogy most értékelik, hogy a valóban, hogy a már megtárgyalt jegyzőkönyveket alá fogják -e írni. Horvátországról van konkrétan szó. A bizottság egyetemen fogalmazott. Mi a kibővítést Horvátországra vonatkozóan a tervezetek szerint szeretnénk végrehajtani, és nem lehet diszkriminációt alkalmazni ebben a nagyon fontos területben az egyes országok között belső gondolkozásukat április elejére fogják lezárni, erről tájékoztattak minket. Pontosan azért, hogy elkerüljük a diszkriminációt, a Horizont 2020-as és az Erasmus Plus programban való svájci részvételt mi össze kívánjuk vonni a népszavazás végrehajtásával és a vonatkozó jegyzőkönyvek aláírásával. Az ezekre a programokra vonatkozó tárgyalásokat felfüggesztjük mint addig, amíg feketén-fehéren nem nyilatkozik Svájc a jegyzőkönyv tekintetében. a Svájc Horizon 2020-hoz való társulásáról, amíg nincs nemzetközi megállapodás, nem tud részt venni ezekben a programokban a Svájc. Ez azt jelenti, hogy 2014-ben a svájci részvétel a Horizon 2020-as megállapodás harmadik országra érvényes. A svájci mi vagyunk a szabadság hírnökei. Az európai diktatúrából elég volt, éljen a szabadság, éljen a federalizmus, éljen a szabadság, szabadság a népeknek. Elég volt a diktatúrából. Herr Kollege Borgesio, ich... Kollega, kitiltom a teremből. Herr Kollege, Herr Kollege Borges... Borgézó kollega, kérem hagyja el a plenáris termet. Mr. One second. Borges... úr, hagyja el a termet. Andor, biztos, hogy nem folytassa. Köszönöm. Elnök úr, épp az Erasmus Plus-ról beszéltem. Oktatásról van szó, ugye, hogy tudjuk. Svájc a 2014-es ösztöndi döntéseket lekéste ennek a határidejét. Ez azt jelenti, hogy 2014-ben Svájc nem vesz részt az Erasmus Plus-ban, olyan szinten és olyan feltételekkel, mint a eredetek terveztük a tagállamokhoz hasonlóan. És így más harmad, harmadik országokhoz hasonlóan korlátozott lehet a részvétele. A tárgyalások befagyasztása nem büntetés, nem szankció a svájci népszavazás eredménye miatt, hanem logikus következménye annak a döntésnek, amit maga Svájc hozott. És ezt nagyon jól tudták korábban is. Nem lehet mást várni. Természetesen senkinek nem érdeke, hogy a párbeszéd megszakadjon, továbbra is konstruktívan fogunk hozzáállni a párbeszédhez, és reméljük, hogy megállapodást tudunk hamarosan találni, és megoldást. De azt is figyelembe kell venni, hogy változottak, változtak a körülmények, és a horvátországi jegyzőkönyvét nem írták alá. Itt most nem lehet a szokásos módon eljárni. Hasonló módon, és most itt is egyetemben fogalmazok részünkről senkinek nem érdeke, hogy a szabad mozgásra vonatkozó megállapodást megszakítsuk, és hogy alkalmazzuk az úgynevezett guillotine záradékot a 99-es csomag megállapodáshoz kapcsolódóan. Egyik kezdeményezésünknek sem ez a célja. Bízunk abban, hogy a svájc hatóságok komolyan járnak el, és erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a kört négyszögesítsék, és ugyanolyan szoros és baráti marad Svájccal a kapcsolatunk, mint amilyen az február 9-éig volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andor biztos úr. Most a frakciók hozzászólói következnek. Először megint azt, hogy három és fél percben. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok kétségbe a svájci népszavazás eredményeit, és nem vagyok kétségbe, hogy szuverén országként joguk lenne mindezt megtenni. Azonban ma délelőtt nem más teszünk, mint a döntéseik eredményeit elemezzük. A 50,3%-a a svájci népnek, szavazóknak döntött úgy, hogy korlátozza a polgárok mozgását, különösen az Európai Uniós polgárok mozgását. Ez egy szoros, de egyértelmű döntés. Ahogy említettük, a Svájc kapcsolatunk alapja egy 70-es évekbeli szabadkereskedelmi megállapodás, de 1999-ben, majd 2004-ben újabb megállapodásokat követ, kötöttünk. 2002-ben például a polgárok szabad mozgásáról kötöttünk egy megállapodást. Ahogy említettem, a jogokkal felelősségek járnak, és nagyon világos, hogy a svájci nép pontosan tudja, hogy mit várnak tőlünk a tekintetben, hogy ugye aláírtuk ezeket a megállapodásokat, és nekünk is egyértelművé kell tennünk, mit várunk el partnereinktől és barátainktól Svájcban. Ennek a népszavazásnak az eredményét tekinthetjük úgy, minthogyha meg szeretnék szüntetni az Európai Unióval való megállapodásaikat, azonban világos, hogy ez nem igaz, hiszen a svájci nép a hosszú európai-svájci kapcsolat egy eleméről és csak egy eleméről szavaztak, ez pedig arról szólt, hogy a polgárok Svájcba való be, ö, utazását, ott ö, letelepést és munkavállalását korlátozza, ideértve az Európai Uniós polgárokat is. A bizottság több, és több biztos is említette ma délelőtt is többek között, hogy lehetetlen eh, az emberek szabadozgását korlátozni, miközben eh, Svájc eh, továbbra is élvezni szeretné a tőke és az áruk, illetve a szolgáltatások szabad mozgását. Tehát rendszer szintű változás következett be a népszavazás eredményeként kapcsolatainkban Eh, ők is elismerik, hogy mi is elismerjük, hogy eh, jelentős eh, bizonytalanság merült így föl. Nyilván vannak olyan cégek, amelyek már is azon gondolkoznak, hogy kitelepülnek Svájcból ennek a bizonytalanságnak a fényében svájci partnereink szeretnék eh, kiszemezgetni azt, hogy kit engednek be eh, az országba, és kvótákról beszélnek. Ez azonban nem lehetséges. A kvóták pontosan eh, szembe mennek azzal, amiben megállapodtunk svájci partnereinkkel van még három év, ez alatt kell a svájci kormánynak megvalósítania ezt a, ezt a népszavazást, végrehajtania ennek döntését, ugyanakkor a svájci kormány már jelezte, hogy nem írja alá a, a, a megállapodás kiterjesztését a horvát polgárokra. Úgy gondolom, hogy a horvátországi képviselők elvárják, hogy a jogaik mellett kiálljunk. Nos, én nem gondolom azt, hogy a svájci nép szeretné megszakítani szoros kapcsolatainkat, azonban úgy gondolom, hogy a következő három évben komolyan meg kell vizsgálnunk a következményeket. A megállapodásokat újra lehet tárgyalni, de nem lehet alapvetően megváltoztatni. Nem lehet ö, odaülni egy asztalhoz, egy határozott elképzeléselemhez ragaszkodunk, és elvárni a partnerektől, hogy ők alkalmazkodjanak elvárjuk, hogy minden megrabadásunkat betartsa Svájc, e, e, ugyanakkor az emberek szabad mozgásának elvét alapelvként védjük Európa érdekében. Ezt elvárjuk e, svájci partnereinktől is. Köszönjük. Köszönöm szépen meg, Génész asszony. Szóda képviselő két és fél percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A választók döntöttek, és nyilvánvalóan el kell fogadjuk a népszavazás eredményét. Ám ne legyünk naivak, és ne legyünk, ne örüljünk annak, hogy elvesznek munkahelyeket EU állampolgároktól. Ez egy általános történet. Persze önöknek lehet, hogy tök mindegy, nekünk nem mindegy, hogy eltűnnek munkahelyek. Ugyanakkor el kell fogadjuk a népszállás eredményét. Egy svájci hangot idéznék, amely azt mondja, idézem a Zürcher Zeitungot, 2014. február 9-én nem csak egy rendszerváltás történt a bevándorlás menedzselésében, hanem explicit módon igent mondtunk arra, hogy megkérdezzük az Európai Uniós Svájc viszonyrendszerét. Megint asszonytól eltérően azt mondom, ez alapvető döntés, nem az első ilyen döntés, amely visszalépés. Emlékezzenek csak a minaret döntésre, és más döntésekre Svájcban. Erre a svájciaknak kell elgondolkozzanak, hogy képzelik az Európai Unióhoz való viszonyrendszerüket, meg akarják-e tartani a szoros viszonyt, vagy nem. És ez a központi kérdés, amelyekkel tárgyalnunk kell a svájciakkal, látnunk kell világosan, talán jobban, mint egyesek a e házban látják, hogy ez központi eleme az EU-svájci viszonyrendszernek, nem csak egy mellékes téma, amely most úgy egyszerűen kiszavaztak a svájciak. Nagyon svájc, sok svájci dolgozik az Európai Unióban. Nem fogadhatjuk el és nem fogadjuk el, hogy a, az Európai Unió és Svájc közötti megállapodás egyik központi elemét Svájc egyszerűen kiemeli a csomagból. Persze vannak egyes elemek, amelyek ide vezetek. Ismeretes, hogy a svájci szakszervezeteknek van egy minimálbér kezdeményezése, ezt európai szinten a, a munkaerő kiküldéséről szó irányelv tárgyalása során, vagy a szociális dömping tárgyalása során, vagy, és látnunk kell, hogy ugyanazon képesítések mellett a bérek kiegyenlítése rendkívül fontos kérdés. Nem lehet persze szemet húni ezen problémák felett, ám nem feltétlenül indokolják az ilyen lépéseket. Svájc egy olyan országnak tűnik fel, amely akarja a pénzünket, akarja az adó elkerülés hasznát élvezni, akarja bankjaiban az európai pénzeket látni, ám ugyanakkor nem akar együttműködni az Európai Unióval, ez így nem fogadható el. Köszönöm szépen, Szavoda úr, Geleger úr jel szó két percben. Relations on behalf of my own group, uh, a saját frakcióm az ELDE, ALDE nevében én is kifejezem, hogy milyen mélyen csalódott vagyok a legutóbbi népszavazás eredményét figyelve, de természetesen mi is tisztában tartjuk a svájci nép döntését. Most olyan döntésekkel kell szembenéznünk, amelyek igen bonyolultak, komplexek, összetettek és nagyon sok érzékenységet érintenek. Kollégánk, aki a svájci nemzeti zászlót lobogtatta, egy kicsit sem segített, de meggyőződésem, hogy nem szabad semmit sem mondanunk, ami a helyzetet, helyzetet tovább szítaná. Kapcsolataink nagyon mélyek. A svájci export hat, több mint 60% az Európai Unióba jön, és a Baden-Württemberggel Baden, Baden való kereskedő kapcsolatuk még ennél szorosabb is azt látjuk, hogy 80 ezer munkahely eh, veszhet el a következő három évben a döntés eredményeként. Az Európai Uniónak tartózkodnia kell mindentől, ami megtorlásnak tűnik, ugyanakkor figyelembe kell vennünk az új jogi helyzetet, és ennek megfelelően kell reagálnunk. Az Európai Uniónak világosan követ, le kell fektetnie, hogy mi az, amihez mindenképpen ragaszkodik többek között a személyek szabad mozgásának alapjogához, amely minden Európai Uniós polgár számára megadatik az alapszerzések tekintetében. Hagy említsek lábjegyzetként Törökország és, és Izrael is részt vesznek az Erasmus Plus programban és egyéb programokban is, pedig nekik nincs ilyen szoros kapcsolatuk az Európai Unióval. Ebből a helyzetből az látszik, hogy olyan megállapodásra van szükség, amely kezeli az EU-svájci kapcsolatok számos vonását, vonatkozását. Úgy gondolom, hogy 2010 óta gondolkozunk ezen. Ennek úr, azt szeretném kérni a tagállamoktól, hogy fogadják el az EU tárgyalási mandátumot. Köszönöm, Gelleger kollega. Most két percben Konbentit képviselőtársam, mi a szó? Chers bonjour. Kedves kollégák, jó napot kívánok. Egyszerű ez a dolog. A svájciak szabadon ar- úgy szavaznak, ahogy akarnak, de szabadon felelősek is a szavazásukért, úgyhogy számomra egyértelmű a helyzet. Az összes tárgyalás Svájccal meg kell szakítani, és okafogyottá válik. Olyan helyzetben vagyunk, mint ami a svájci megállapodás előtti volt. Most a Svájcnak kell megtalálni a megoldást, nem az Európai Uniónak. A svájci társadalomnak kell megállapodásokat találnia. Egyébként fantasztikus. Egy héttel a szavazás után az összes svájci közvéleménykutatás azt mondta, hogy a svájciak 60%-a elutasította volna ezt a kezdeményezést, hogyha értették volna a következményeket. Nem ö, ö, mentesíthetjük a felelősségtől a svájciakat. Nagykorúak, nagyok vagytok, erősek vagytok, önállóak vagytok, oldjátok meg, oldjátok meg a helyzetet, ha találtok megoldást, akkor gyertek hozzánk. Igen, Európa. Meg fogják látni, hogy a svájciak fognak térden állva jönni hozzánk. Szükségük van Európára. 60% az svájci exportnak az Európai Unióba érkezik. Svájc gazdagsága az európai piasztól függ nem lehet a, a kecskét is jól lakatni, és a káposztát is megtartani. Megoldást kell, hogy találjanak. Bolondok vagytok, bolondok vagytok, nem értettétek meg Európa értékét. Ezért egyszerűen azt mondom, Európa nem mozduljon. Európának megállapodásai vannak. Svájc lemond a megállapodásokról, akkor Svájc találja a megoldást, ne Európa. Nekünk van időnk. Svájcnak kell visszaforgatnia az órát. Ez a helyzet. Herr Kedves kombendit képviselőtárs, kérem, nem parlamentbe illő szavakat, mint idióta ne használjanak ebben a házban. Megadom Ford képviselőtársamnak másfél percben a szót. A személyek szabad mozgása rendkívül fontos elve az Európai Uniónak, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Európának azon részében élek, ahova nagyon sok európai akar jönni és élni. Ám azt is be kell látni, hogy a bevándorlás jelentős nyomás gyakorolhat a szociális szolgáltatásokra, és meg kell hallgatnunk a helyi közösségek aggájait. A bevándorlás nagyon sok hasznot hoz a gazdaságnak, és mindannyian élvezzük a tudás megosztásának gyümölcseit. Mind a két oldalát meg kell hallgassuk, tehát az érveknek. Svájc nincs, nem az Európai Unió tagja, ugyanakkor és maguk határoznak a határaik ellenőrzéséről a svájciak. Ám ez egy rendkívül bonyolult és érzékeny, kényes téma, ahol is hidegfejjel objektív választ kell megfogalmaznunk. Svájc nem az EU tagja, ám nagyon sok témában együttműködik az EU-val. Tudományos, kutatási finanszírozás révén maguk is befizetnek pénzeket, és ezért tudósaik, hallgatóik az, együtt, az együtt, tudományos együttműködésben részt vesznek, keresve megoldásokat, tudományos megoldásokat Európa javára, a saját javukra, a világ javára. Mindannyian élvezzük az innovációs tudás megosztását, amely az együttműködésből adódik. Bármely kísérlet arra, hogy megbüntessék Svájcot abban, hogy korlátozzák a tudományban kutatásmódon részvételét a svájciaknak, el, kontraproduktív lehet. Európa változik, egyes államok szorosabb integrációt szeretnek, mások nem ha szeretnénk mindenkit az belső piac tagjaként megtartani, akkor meg kell engedjük, hogy más politikából kimaradjanak egyes tagállamok. A svájci népszállásoló reakciót nagyon közelről figyelemmel kísérjük, nagyon sokan az EU-ban. Nagyon nagy butaság volna túl keményen ellencsapást mérni. Köszönöm szépen, Fordasszony. Most tranta Trantafilidis úrnak megadom egy percben a szót. Elnök úr, Svájcban úgy döntöttek, ahogy több más ország is dönteni szeretne, és csökkenteni ezúton a bevándorlók, a migráns munkások részvételét a gazdaságban. Hogy Ön úgy gondolom azonban, hogy a kollektív megállapodások alapján a dolgozók jogait tiszteletbe kell tartani, és nem engedhetjük meg azt, hogy a dolgozók viseljék el a válság legrosszabb hatásait fontos, hogy a tőke szabad mozgása szabad legyen, de hogyha ez azzal jár, hogy a dolgozói jogok eh, nem ugyanilyen fontosak, ez bizony csak az idegen gyűlöletet és a rasszizmust fogja erősíteni. Úgy gondolom, hogy teljesen át kell gondolnunk mind a migrációs ügyeket, mind eh, a, a külföldről érkező munkások kérdését eh, nem az a megoldás, amit most látunk. Teljes mértékben át kell gondolnunk a migráció ügyeit és a, munkaerőpiacon. Köszönöm, Trenta Fidlis kollega. Most bizottó asszony másfél percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. 2014. február 9-én a svájci nép a népszavazáson döntött a jövőjéről. A svájci nép azt mondta, stop a bevándorlás előtt. Európának ezt el kell ismernie, nem ítélheti el ezt a szabad demokratikus döntést. Önök szerint, hogyha ugyanezt a népszavazást európai országokban megszerveznék, mi lenne az eredmény? Ha Olaszországban ilyen népszavazás lenne, ahol már 3,5 millió a munkanélküliek száma, 42% a fiataloknak munkanélküli, a, nagyon sokan élnek a szegénységi küszöb alatt. Hogyha népszavazást szerveznénk Olaszországban, előre tudhatjuk az eredményét. Tudják, mit gondolnak az olaszok? Az olaszok azt gondolják, hogy a munkát először ők kell, hogy megkapják, a támogatásokat az olaszok számára kell garantálni, és nem a bevándorlók számára, nem azok számára, akik most érkeztek be, nem azok számára, akik mindent ingyen meg akarnak kapni, anélkül, hogy egy euró adót is befizettek volna. 5 millióan ö, Olaszországban lemondanak az orvosi ellátásról, nem veszik meg a gyógyszert, mert nincs pénzük. És ezért is az olasz polgárok, mint hogy a svájciak, angolok, franciák, már nem akarják elfogadni ezt az európai arroganciát hiszen megnyitjuk az ajtainkat, megnyitjuk a munkaerőpiac előtt az ajtót, amíg a mi állampolgárainknak nincs munkája, amíg az államaink nem tudják garantálni a saját állampolgárainak a szolgáltatásokat, addig a bevándorlók maradjak kinn a bizottság megint ugyanazokat a szavakat használja, mint korábban, de nem a rasszizmusra kell mindig hivatkozni. Európa már megint azt mutatja, hogy képtelen reagálni egy ilyen nehéz helyzetre. Köszönöm bizottól, Szent Kléz úr más egy percben a következő. Tabel spektakel was dit debat. Het had overal... Micsoda kiezers met hun eigen ogen het autoritaire overdraagzame en wereldvreemde. Jó, ez egy sajnálatos helyzet. Mutatja, hogy milyen autoriter hangon lép fel az Európai Unió. Ez nem felel meg a népszavazás, egy demokratikus népszavazás eredménye kezelésének. Kombeni is is szólok. A tömeges bevándorlás Svájcba valójában ahhoz vezetett, hogy a svájciak ők maguk dönteni akarnak arról, hogy ki jöhet be, ki mehet be az országukba, milyen feltételekkel fogadják be őket. Ennek semmi köze az idegengyűlölethez. Igazából itt a jó érzékről van szó. Egyébként vannak más rossz hírek is, hiszen ha ö, Franciaországban, vagy Hollandiában, vagy ö, Németországban szerveznénk ilyen népszavazást, ugyanez lenne az eredmény. Ö, és a számlát valószínűleg mindenki meg fogja kapni május 25, májusban. Köszönöm, Klejsz úr. Eddig volt a hozzászólók sora, most pedig a bizottság nevében Andor biztos urat illeti a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ahogy sok képviselő kifejtette az imént, a munkavállalók szabad mozgás és a szolgáltatásvállalás szabadság az Európai Unióban, illetve az Európai Unió és Svájc között régóta fennáll, kétszer-kettő óta pontosabban. Ennek kölcsönös hasznát látta mind a két fél. A jó viszony Svájchoz Svájccal régóta fennáll, erős, Európa szívében fekszik az ország, eh, osztjuk azonos értékek alapján áll, ugyanazon globális kívásokkal kell szembenézni, mint az Európai Unió, úgyhogy jövője mindenképpen az Európai Unióval közös. Eh, a, persze Svájc kell, hogy szembenézen a népszavazás eredményével, ám mindenképpen az a célunk, hogy együttműködjünk a svájci kormányjal annak érdekében, hogy új alapra helyezzük viszonyrendszerünket, olyan alapra, amely mind a két fél számára elfogadható. Köszönöm. Köszönöm, Andor biztos úr. Most a tanács nevében Korkulasz urat illeti a szó. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, képviselők. Ahogy a bizottság éppen elmondta, régre nyúló kapcsolataink vannak Svájccal, nagyon szorosak és közeli kapcsolatok ezek. Svájc egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, a gazdaságaink szorosan összefonódnak, együttműködnek egymással. Azonban el kell ismételnünk, hogy a személyek szabad mozgása az Európai Unió négy alapszabadságának egyike, egyik bástyája a belső piacnak, és egyértelművé kell tenni, hogy nem lehet szabadon szemezgetni a szabadságok közül. A szabadságok csomagban ö, ö, élvezhetőek vagy utasíthatóak el, nem szemezgetéses alapon. Teljes mértékben eh, tiszteletben tartjuk a svájci nép döntését, ugyanakkor azt is elvárjuk a Svájctól, hogy tartsa tiszteletben saját nemzetközi megállapodások keretei között eh, ráháruló kötelezettségeit. Eh, fontos ügy ez, a tanács nagyon is figyel a legutóbbi negatív sajtóhangokra, amelyek a személyek szabad mozgásával kapcsolatban kritikus hangot ütnek meg a svájci e, népszavazásra e, hivatkozva. Úgy gondolom, hogy az általánosítás, e, a csalókra való hivatkozás rendkívül veszélyes, a közvéleményt formáló negatív Eh, hangok ezek, amelyek a populizmust erősítik. Politikusként kötelességünk, hogy a populizmust és a, eh, az idegen gyűlölő tendenciákat ne engedjük erősíteni, erősíteni eh, az állításokat tényekre kell alapozni, nem pedig véleményekre és percepciókra. Köszönöm. Köszönöm, Korkulasz úr. Lezártuk a e téma vitáját. Egy személyes megjegyzést kell közékönnek. Golnis úr a házszabály megfelelő pontja alapján megkapja a szót. Golnis úr, tudom, és utalok arra, hogy nem a vitához